Folytatjuk Bankunió 2015 évi éves jelentés. Meg is adom elsőként négy percre Roberto Gualtierinek a szót parancsoljon. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A bankunió a legfontosabb lépés afelé, hogy az euró bevezetése után tényleg egységes legyen. A valuta, az egységes szanálási mechanizmus és alap közös felelősséget ró az euró tagállamokra és az európai szervezetekre. Szükséges, hogy visszaálljon a stabilitás, a bankokba vetett bizalom, és hogy csökkenthessük a kockázatokat, és növeljük a pénzügyi integrációt. Ez a felelősségvállalás egyben azt is jelenti, hogy megfelelő parlamenti ellenőrzést gyakorolhatunk a folyamat fölött, és ennek a mai vita és a jelentés az első konkrét jele. Köszönöm szépen valamennyi árnyék előadónak a kiváló együttműködést, a titkárságnak és az itt dolgozóknak a munkát. Nagyra értékelem azt az átlátható nyílt párbeszédet, amelyet az SSM-mel, az SRM-mel és a bizottsággal folytathattunk. A bizottság az SSM létrehozását sikernek minősíti, operatív és felügyeleti szempontból is, felügyeleti minőségi szempontból is. Ugyanakkor felvet néhány problémát, lehet még ö, pofozgatni, javítani a rendszeren. Ö, hatékonyabbak kell tenni a mikro- és a makroprudenciális politikák közötti koordinációt, hiszen az egységes szanálási mechanizmus elsődleges célja a felügyeleti rendszerek egységesítése. És a bankokkal meg akarja értetni azt, hogy a közös felügyeleti rendszer valamennyiük érdeke. Ezen belül a mikroprudenciális felügyelet is. De persze ezt arányosan kell megvalósítani. A piacok kiszámíthatóságot várnak a tőkekövetelmények tekintetében. Ez nem volt eddig garantálva az NDA küszöbbel. Nem volt eléggé világos az ide vonatkozó szabályozás, és az egységes szanálási mechanizmus túl, eredetileg túl merev mechanizmusokat írt elő a kötvénypiacoknak, ezért most azt kérjük, hogy jogi értelemben az MBA is legyen lefektetve jogi értelemben is, és a bankunió második pillére is, amely a specifikus kockázatokkal foglalkozik. A bizottságnak tegnap juttattuk el a véleményünket, úgy gondoljuk, hogy az egységes szanálási mm, mechanizmus a kettes pilléren belül a tőkeirányításra vonatkozóan egyértelműbb megfogalmazásokat kell, hogy alkalmazzon, homogenizálni kell a gyakorlatokat és normákat, és van néhány specifikus megjegyzésünk is a konzultáció során felmerült témákkal kapcsolatban. További lépésekre lesz szükség annak érdekében, hogy a bankok felügyelete és a pénzügyi tevékenységek felügyelete túlmutasson a tőkekockázatokon, és általános bankkockázati, mély elemzésen alapuló elemzés legyen, és valamennyi portfólióval foglalkozzon. Ennek gyakorlati részleteit, a végrehajtását meg kell vitatnunk, értékelnünk kell a lehetséges opciókat, hogy a felügyeleti hatóságnak milyen eszközei vannak, a bank likvidáció, bankfelszámolás, szanálás mellett, és mennyire arányos a felügyeleti intézkedésrendszer, és mennyire van összhangban a kialakított jog, jogi keretekkel. Mindig azt szem előtt tartva, hogy a pénzügyi stabilitás a legfontosabb cél. A jelentés a bankunió teljes körű végrehajtását kéri, a betét garanciák, garanciák megteremtését, és a bizottságtól pedig azt várja, hogy a kockázat csökkentéssel foglalkozzon, két feladat a legfontosabbikaként, és fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy a kockázat csökkentése nagyon széles értelmezésnek lehetőséget adó kifejezés fontos, hogy a Bázel bizottság munkáját ne akarjuk átvenni, viszont azzal összhangban vezényeljük le a változásokat, ezeket értékeljük, és középtávon a nemzetközi szervezetekkel is egyeztessünk, és közben a tagállamok likviditását, pénzügyi kapacitását se sértse a rendszer. Köszönöm szépen, Gáltyéri úr! Most megadom a bizottságnak, a biztos úrnak, Hill úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Roberto Gualtierinek, amiért elkészítette a bankunióról szóló jelentést. Úgy gondolom, kitűnően emlékeztetett bennünket ezzel arra, hogy milyen sokat értünk már el a szabályozás és felügyeleti keret felülvizsgálata során a bankunió központi jelentőségű ezen új mechanizmus szempontjából. Az egységes felügyeleti mechanizmus, az egységes szanálási testület már nagyon jól működik, és a nemzeti hatóságoktól az egységes felügyeleti mechanizmus a hatásköröket csak egy évvel ezelőtt vette át, ez szinte hihetetlennek tűnik tekintettel arra, hogy milyen jól működik a rendszer. Mindeközben az Egységes Szanálási Testület idén januárban kezdte meg működését. Viszonylag gyorsan tehát nagy erőle, előrelépés történt, az európai bankokat ö, stabilan tartjuk, és ezzel védelmet biztosítunk az európai adófizetőknek is. Szeretném megköszönni az önök munkáját és az elődő munkáját is a e feladat végzésében. Néhány főpontját kiemelném a jelentésnek, ezekről Gualtieri úr is beszélt. Egyetértünk azzal, hogy Európai Uniós szinten és tagállami szinten is mindenképpen kezelni kell a, azokat a hiteleket, amelyek a bank rendszer, a bank ágazat egy részét negatívan befolyásolják. Mindenképpen utána kell néznünk annak, hogy vajon arányos-e arányosak-e a jogszabályaink, a különböző üzleti modellek különbözőségeit figyelembe veszik-e, és hogy elkerülhetők-e e, általuk, főként a kisebb bankokra háruló aránytalan terhek. Egyetértek azzal is, hogy mindent meg kell tennünk, annak érdekében, hogy a KKV kitelezését és az infrastruktúrás projektekbe való hosszú távú beruházásokat elősegítsük. Ami a bankunió megerősítését illeti, ennek középpontjában az európai eh, betétbiztosítási rendszer áll, ennek rész, eh, létrehozása, ezáltal a bankunió számára megteremtjük azt a harmadik pillért, amely mindig a terveinkben szerepelt. Egy kiegyensúlyozott megközelítést kívánunk alkalmazni, olyan megközelítést, amely a kockázatot is csökkenti, illetve amely némileg közösségivé is teszi a kockázatot. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk a nyomást arra vonatkozólag, hogy a különböző idevágó jogszabályokat teljes körűen átültessék a nemzeti joganyagba. Ezt azt hiszem már majdnem teljesítettük is. Aztán a szolvenciára vonatkozó szabályok betartatására is szükség van, és az év vége felé a TILAK standardra vonatkozó javaslatot kívánunk benyújtani, olyan javaslatot, amely Európa esetében működőképes. Gualtieri úr néhány pillanattal ezelőtt beszélt arról, hogy vannak aggályai, ami a kettes pillért illeti, illetve a tőkekövetelményeket a bankok esetében. Tudjuk, hogy a különböző felügyeleti hatóságok nem egységesen alkalmazzák a szabályokat, ezért elkezdtünk a tagállamokkal együtt egyeztetni erről a kérdésről, valamint a parlamenttel is, annak érdekében, hogy a jogszabályok úgy működjenek, ahogyan azt annak idején szándékaink szerint megfogalmaztuk. Fontos, hogy az egyes pillérben megfogalmazott követelmények és a kettes pillérben megfogalmazott követelmények között különbséget tegyünk, hiszen az első pillér az összes bankra vonatkozik, a második pillér pedig csak bizonyos hitelintézetekre. Nagyon örülök annak, amit Gualtier úr elmondott, várom a további egyeztetést ebben a fontos kérdésben. Ezek voltak azok a pontok, amelyeket ki szerettem volna emelni a jelentésből. Én is úgy érzem, hogy nagyon erős alapokra építkezhetünk, és összességében derülátó vagyok. Lehetőségünk van arra, hogy finom hangoljuk a szabályokat, és ezzel a prudenciális céljainkat is elérhetjük, miközben előmozdítjuk a növekedést és a beruházást Európában. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a frakciók szószólói következnek illetve vezérszónokai következnek, utána megnyitom majd a vitát, és később majd lesz lehetőség kékkártyás kérdésekre is. Először is a népárt részéről Paunova hogy másfél perc. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Egy stabil bankrendszer növekedést, munkahelyeket és stabilitást jelent. A közelmúltban láthattuk, hogy az egyes tagállamokban a legnagyobb pénzintézeteknek is milyen komoly megrázkódtatásokat kellett kiverni. Ez jól mutatja, hogy még mennyi a dolgunk. Ez a jelentés megfelelő irányt szab a banki ágazat átalakításának, ami nagyon fontos. A moral hazard csökkentés érdekében kockázat csökkentést írja elő. Akkor lehet megosztani a, a, a bank szanálást igazából közösségi szintre emelni, hogy hajlatilag nem értem, hogy csak egyik a kockázatot. Ilyen, ilyen intézkedéseket várunk az Európa Bizottságtól, és a tagállamoktól pedig azt várjuk, hogy meglő szabályokat végre hajtsák. A banki ágazat konszolidációjához jogbiztonság kell, ezért a meglévő MDA jogszabályok ra vonatkozó tisztázó kérdéseinket feltettük, mind az egyes, mind a kettes szintű tőkekövetelmények tekintetében. A legfontosabb az, hogy az állam adósság kitettséget csökkentsük, és a banki unió harmadik pirét így kiterjesítsük. Ezért egy prudens erőre tekintő rendszer van szükség. A szakbizottság meggyőző többsége támogatta ezt jelentést, remélhetőleg ugyanezt lesz a sorsa a plenáris ülésen is, és így egy közös Európai Bankuniót tudunk majd képíteni. Köszönjük szépen a szocialista frakció nevében Ferreira kollégina másfél percben. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a bankunió az egyetlen olyan kezdeményezés, amely elind, útjára indult a 2008-as válság után. A Tyson jelentésben és az öt elnök jelentésében 2012-ben, illetve 2012-ben a Tyson jelentés vetette fel a bankunió ötletét az öt elnök jelentése is felkörölt ezt az ötletet. A bankunió elengedhetetlen az európai pénzügyi rendszer szempontjából, ezért a parlament bevonása is elengedhetetlen volt ebbe a kezdeményezésbe. Egységes szabályokra van szükség, és ezeket ki is dolgoztuk közösen. Nagy sikert értünk el ebben, sőt, még a menetrendet is tartani tudtuk. Ez azonban egy olyan projekt, amely magas, magas kockázatokkal is jár, fontos kidolgozni a részleteket. Megszületett időközben az FC, van egy német betétbiztosítási rendszer, amelyet példaként vehetünk az európai rendszer kidolgozásához. Ezek mind-mind olyan elemek, amelyek stabilizálják a pénzügyi rendszert. Most a harmadik pillér kiépítés a legfontosabb feladatunk. Fontos, hogy létrejöjjön az úgynevezett financial backstop, hiszen máskülönben veszélyeztetjük azt, amit eddig már elértünk. Egy olyan architektúra, egy olyan rendszer, amely nem átfogó, ahhoz vezet, hogy az egész rendszer instabilná válik. Nem engedhető meg, hogy ne teljesítsük ki ezt a rendszert. Köszönöm. Von Storch képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, ma a bankunióról beszélünk. A bankuniónak ez ideig két eleme van. Egyrészt a bankok szanálásának költségét közösségivé tettük, végül megint csak az adófizetőknek megfizetniük a kudarcot, főként a német adófizetőknek. Másrésztről itt van az egységes felügyelet, amely azonban nem működik jól. Sőt, nincs már független monetáris politikánk sem, ezt Schäuble úr is bírálta, és kérte az európai szerződések ennek megfelelő módosítását. Kedves kollégák, az én módosítóimat sajnos nem vették figyelembe, amelyek arra vonatkoztak volna, hogy a felügyeletet és a pénzpolitikát elválasszuk egymástól. Most a betétek garanciájáról beszélnek sokan. Kedves CDU és CSU kollégák, önök szemeláthatóan azt szeretnék, hogy a német adófizetők fizessék meg azt, azokat a költségeket, amelyek a külföldi bankok bukása esetén felmerülnek. Kértem, hogy név szerint szavazzunk ma az európai betétgarancia rendszerről, hiszen így a választók, a baden württemberg a Szászország, Anhalti és egyéb szavazók a tartományi választások előtt felmérhetik, hogy a különböző német pártok milyen álláspontot is képviselnek ebben a kérdésben. Az AFD ellenzi a közös betétbiztosítási rendszert. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankunió kiváló lehetőség arra, hogy választási kampányokat folytassunk ürügyén, pedig itt végre be kéne fejezni ezt a technikai munkát. Köszönjük Robertónak a világos szavakat. Végre elkezdődött ez a technikai jellegű munka is. Ez az egyetlen olyan dosszié, amelyre Európa az utóbbi években tényleg büszke lehet, de még ez is nagyon kényes téma. Nem akarom azt ismételni, ami már elhangzott, hanem beszélnék az infrastruktúráról. Mindenképpen szükség az infrastruktúra működéséhez a kölcsönös bizalom helyreállítása. Nagyon érzékeny kérdés ez, például ugye azáltal is, hogy a hitelesek pénzét kockáztatja az, aki nem megfelelően nem felel meg a prudenciális követelményeknek. Ez persze közös érdek is, a banki ágazat egészsége, mint az egészség maga. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy a kockázat elemzési módszereket hogyan alkalmazzuk, folyamatosan követni kell ezeknek a működését. A bizalmat mindenképpen vissza kell állítani, ennek a feltételeit meg kell teremteni. Biztos úr, az első köre után a vitának úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kellene azt a garanciát biztosítani, amint a szerződések őre, hogy ez a bizalom helyre állhasson, és ehhez időtervet kell rendelni. Nagyon sok múlik a bizottságon, nem lehet egyik napról a másikra eredményt elérni, de kitartó munkával igen. Reméljük, hogy javaslatunkat figyelembe veszik, és a harmadik pillér az Európai Uniónak megerősödik. Kári úr kap most másfél percben szót, Kári asszony. Amikor a nagy bankokat a pénzügyi válság idején megmentették, akkor ezt az adófizetők pénzéből tették, mert egyes bankok túl nagyok voltak ahhoz, hogy összeomolhassanak. És így a társadalom szolidaritására alapoztak, így magát a társadalmat tették, hogy hozták csőd állapotba. A következő válság esetén Azonban úgy tűnik, hogy továbbra is túl nagyok lesznek a bankok, és nem lehet teljes körön elkerülni azt, hogy az emberek vigyék ezt a felelősséget. Pedig már 8 év eltelt a pénzügyi válság kitörése óta, azóta még koncentráltabb lett a bankszféra, és még mindig nincs olyan joganyag, amely a nagy ö, becsődölő bankokról rendelkezne, Márpedig ez magában rejti a következő bankválság csíráját. Tehát ez a jelentés szükséges és jó alkalom lenne, lett volna arra, hogy kezeljük a problémát, de sajnos az Európai Parlament nem kezelte elég komolyan a kérdést. Mário Draghi drági ellenérdekelt, és a képviselők többsége is hagyta magát megvezetni a Maria Draghi féle nagybankok klubja által. Nem hiszem, hogy Draghi nagyon érdekelt lenne az óriásbankok felújjeletében. Mi nem tudjuk támogatni ezért ezt a gyengére sikerült jelentést. Most a zöldek nevében Gigold úrnak adok másfél percben szót. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr, Somol, szomorú, hogy megpróbál nekünk féligasságokkal pártpolitikát közvetíteni. Ugyanis nem arról van szó, hogy a, az adófizetőknek kéne megfizetni a bankok bukását és szanálását, hanem a bankunió arra szolgálna, hogy mentesítse, megvédje az adófizetőket attól, hogy mások felelőtlensége miatt az egyének zsebéből vegyék ki a pénzt. Ezért nagyon ö, álságosnak tartom, ahogy Storch asszony is érvel a bankok mellett. Mellesleg egyébként, amikor a szélső bal kritizálja ezt a jelentést és az elképzelést, ezzel ugyan részben egyetértek, csak azt nem értem, hogy miért nincsenek ott a baloldaliak ezeken az egyeztetéseken. Most itt utólag kritizálja a rendszert, mikor a nyílt kollegiális tárgyalások során nem voltak ott. Gáltyér kolléga azért ennyiben védelmébe veszem, védelmembe veszem önt, mert ön nyitott tárgyalást folytatott. A bizottságtól pedig azt kérném, hogy a jelentésben nagyon sok olyan pont van, amely nem szerepel jelenleg még az Európai Bizottság munkaprogramjában. Tehát kérem, hogy lépjenek föl az árnyékbankokkal szemben. Kérem, hogy a, az arbitrázs ö, ügyében is teremtsenek garanciákat, és főleg az foglalkoztat minket, hogy a különböző saját tőke követelményekre vonatkozó elképzeléseket mennyire fogják majd figyelembe venni, mert ha nem, akkor a múlt hibáit fogjuk megismételni. Ügyrendi felszólalás? Igen. Alelnök úr. Gigold úr, ott amikor tolmácsolták, azt hallottuk tőle tolmácsolásban, hogy Storch asszony hazudott. Illetve hát azt mondta, hogy nem mondott igazat, de hát ez ugye azt jelenti, hogy hazudott. Megengedhető az, hogy egyik képviselő a másikat hazugnak nevezze? Vagy nem jó volt a tolmácsolás, vagy helyes volt a tolmácsolás, akkor viszont ezt kikérjük magunknak. Köszönöm szépen. Először is Gigold úrnak azt szeretném mondani, hogy a német adófizetők továbbra is nagyon kitettek, sőt pont a, két pillér miatt, és Hill úrnak is intézem szavamat, szavaimat. Még mindig vannak univerzális bankok, amelyek nyugodtan békében tudnak spekulálni az adófizetők zsebére. Most létrejött ugyanez a második pillér, amely új koncepciót vezet be azáltal, hogy azt mondja, hogyha valakinek ki kell fizetni a fizetést, akkor egy bizonyos küszöbértéknek meg kell felelni, de ez még mindig nem elegendő, még mindig nagyon kitett és sérülékeny a rendszer. A bankválság gyökerei kéne leásni, hogy valójában meg tudjuk oldani a problémát. Ez egy paradox helyzet, A felügyelet, ami jelenleg érvényesül, valójában nem tudja mélyen elemezni a kockázatokat, elkerülheti a figyelmét például a francia bankok ügyletei, el kéne választani egymástól a különböző tevékenységeket. Köszönjük az ennek frakció nevében, Mono úr. Biztos úr, hogyha a bankunió 2015-ös mérlegét kell megvonni, akkor azt mondanám, hogy egy intézményes csalásról van szó, nem más. Az önök jogszabályait az emberek háta mögött fogadták el, például a bank unióra vonatkozó szabályt augusztusban fogadták el, amikor mindenki a tengerparton nyaralt. A banki ügyfelek és az ő megtakarításaik továbbra is veszélyben vannak. Az EK központi bank pedig a tagállami bankok szuverenitásától foszi meg őket. A bankunió harmadik pillérének részét képező betétgarancia alap egész egyszerűen nem demokratikus, soha nem lesz kerül erre sor, mert Németország ezt nem akarja. Négy regionális olasz bank ment csődbe, a bankszanálás szabályai vonatkoznak, miközben csődbe került bankok ügyfelei van, hogy a saját életüknek vetnek véget elkeseredettségükben. A demokratikus megoldásra van szükség, így az egyetemes bank simáját kellene követni. Fontos lenne, hogy ne az emberek kikerülésével hozunk szabályát, de az emberek haragja eléri majd önt és az eurokratákat is. Non iscritti, onorevole Zariano. A független képviselők nevében Pulos képviselő úr kap szót, Köszönöm szépen. A bankunió célja az, hogy a bankok, banki rendszert kicsit rendbe rázza, anélkül, hogy az óriási terhet róna a, a, a betétesekre. Sajnálatos módon ez nem így van, az, a, a bankszállás, a, a, a leértékelések, az emberek további elszegényesedését elszegényedését hozta magával. Most pedig Azt hiszem, hogy csak tovább romolhat a helyzet, a bankunió nem működik, pedig hát meg kellene erősíteni az európai bankrendszert a saját tőke megerősítésével, a bankok újrafeltőkésítésével, és mindenképpen valahogy elejét kell venni annak, hogy az adófizetők és, az ügy, és a banki ügyfelek fizessék meg ennek a kapitalista rendszernek a hiányosságait E Köszönjük, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a bankunióról szóló jelentés visszatekint az elmúlt évre, és világosá válik, hogy a bankunió mindhárom pillére területén még van teendőnk. Mielőtt azonban tovább építkeznénk a bankuniót illetően, ki kell teljesíteni az eddigi intézkedéseket. A tagállamoknak kell teljes körűen végrehajtaniuk az eddigieket, azonban a bizottságnak is javítania kell az ellenőrzéseken, és nagyobb nyomást kell gyakorolnia a tagállamokra. Ugyanis, hogyha a bankunió alapja nem stabil, akkor hiába építkezünk rá, hiszen végül minden összeomlik majd. Nagy aggodalommal látom azt, hogy egyre többen vannak itt a parlamentben olyanok, akik már most a szabályok rugalmasabbá tételét és a kockázatok közösségi tételét követelik. Hölgyeim és uraim, először végre kell hajtani az eddigi szabályokat. Nyilvánvalóan ezek a szabályok nem egyszerűek, de azért döntöttünk úgy, ahogy, mert azt akarjuk, hogy ne a polgárok legyenek felelősségre vonhatóak a bankok kockázataiért. Fontos, hogy konzekvensen lehessen a hitelezőket bevonni ebbe a rendszerbe, erős bail-in rendszerre van szükség, és védenünk kell az adófizetőket, emellett áll ki a mi frakciónk is. Emellett pedig felszólítunk arra is, hogy a bizottság gondoskodjon a megfelelő végrehajtásról. Azt kérjük önte, öntől biztos úr, hogy jogalkotási javaslatokat is tegyenek a továbbiak során. Stabil, hatékony bankuniót szeretnénk mi is, de úgy látom, hogy még mindig nagyon sokat teendőnk. Köszönöm szépen. Balz, Tisztelt Balz úr, kérdést szeretnének önnek feltenni. Elfogadja Váli úr kérdését? Váli úr, ön a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt Bálc úr! Az elnök félbeszakítja. Tájékoztatásul mondom, hogy felszólalóként csak egy kékkártyás kérdést lehet feltenni, máskülönben nagyon nagy lesz a késedelem. Váli képviselő. Tehát 2013 óta bizonyos szabályokat vezettünk be a bankok számára, azóta az állami támogatások már nem lehetségesek. Olaszországban három bankot szanáltak, és a bizottság nagyon szigorúan járt el e bankszanálások során. Miért nem volt ugyanilyen szigorú az Európai Bizottság például a németországi Nordbank szanálása során? Hogyha a bizottság Németországban is ugyanolyan szigorúan járt volna el, mint Olaszországban, akkor egy szavam se lenne, de a német bank 3 milliárdot kapott. A szabályok csak Dél-Európában érvényesek, Észak-Európa meg tehet, amit akar? Válasz. Először is nem egészen, nem vagyok biztos abban, hogy jól értettem a kérdését, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy jónak tartom, hogyha szigorúan járunk el a bankokkal szemben, de a az összes országgal szemben ugyanúgy kell eljárni, és kedves Báli úr, a legjobb az lett volna, ha Hill biztosnak teszi fel ezt a kérdést. Ő itt is van ma, és a bizottság részéről ő tud nyilatkozni. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság az olasz bankok esetében legalábbis teljesen jól járt el. Köszönjük szépen, von Weizsäcker képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, és köszönöm Roberto Galtierinek is, hogy bemutatta azt a kiváló jelentést, amelynek a fő üzenete az, hogy a pohár félig tele van, ami a bankuniót illeti, nem félig üres, mert már sok mindent elértünk, de még nem értünk el mindent. Még sok mindent kell tenni ahhoz, hogy tele legyen a pohár. És ha már félig tele van a pohár, akkor a bizottság jogalkotási kezdeményezését nem szabad visszautasítanunk, hanem inkább úgy kell felfognunk azt, amely tovább visz minket ezen az úton. A bedölt hitelek kérdését még mind máig nem kezeltük kellőképpen a bankunió rendszerén belül, és a rendszerszerű bank hibákra vonatkozó elképzeléseink sem tökéletesek. Ezért voltak az utóbbi időben is piaci zavarok. A bankágazat reformját végre kell hajtani, és nem szabad felvizezni az eddigi, bár nem végleges és teljes körű elképzeléséket. A 8%-os adósság leírási eszköz nem szabad, hogy az adófizetők kárára működjön, és a nemzeti sajátosságokat is figyelembe véve kell a célokat elérni, a bankrendszert megújítani. Ennek egy fontos eleme az, hogy legyen hiteles stratégiánk a külföldi kitettséggel kapcsolatban, és ha jól foglalom össze Galtiere úr jelentését, akkor ö, továbbra is azt gondolom, hogy félig teli pohárról beszélhetünk. Weizsäcker úr, egy kékkártyás kérdést kívánnak önnek föltenni. Wolf képviselő elfogadja? Prego. Thank you, Mr. Von Sacker. One simple, very question. Köszönöm. Rövid, egyszerű kérdésem lenne. A bankunió jelentésével kapcsolatban gondolja-e, hogy csak egy lehetséges módszere van a bankok megújításának, és ez a bankunió, vagy pedig más opciók is lehetségesek a növekedés, a munkahelyteremtés, az infláció elleni harc elérése érdekében a bankunión kívül. Weizsäcker úr, a bankunió fejlesztése nem szükséges és elégséges feltétel a gazdasági növekedésnek, de nagyon fontos eleme a hosszú távú ö, gazdasági helyreállásnak, a fenntartható fejlődésnek. Nem minden EU ország vesz részt most sem a bankunióban, de az eurózóna valamennyi tagja igen, és ez egy persze külön felelősséget is van ránk, ró ránk, illetve hát néha olyan feladatot, amely elsőre nem tűnik könnyűnek. De bizottságunk munkája éppen ezért ennyire hasznos és érdekes. Lunes képviselőnek adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A bankunióról szóló jelentés nagyon sok fontos gondolatot tartalmaz, nagyon kritikus a stressztesztekkel kapcsolatban. Gondoljanak csak vissza 2011-re, a Dexia bank bedőlt a stressztesten, és tudjuk, hogy aztán mi történt. Ha azt akarjuk, hogy a bankok valóban megerősödjenek, akkor több jobb ellenőrzésre van szükség, és ez különösen olyan esetekben fontos, amelyekről most beszélünk itt a parlamentben. Hallottuk itt például a hitelgarancia, hitelbiztosítási rendszer ötletét, ez nagyon releváns. Végül pedig sajnálatosnak tartom, hogy a jelentés egy kicsit túl szépre festi a valós képet. Például a bedőlt hitelekkel kapcsolatban nem sok mindent mond, pedig Dél-Európa országaiban nagyon sok ilyen van még mindig, és ezzel például kevésbé foglalkozik. Kb. Sambonnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, biztos úr, a kiváló beszámolót, és persze a társaimnak is, a társelődőknek is a munkát. Ugyanakkor sajnálom, hogy egy kis rivalizálás indult itt meg, amelynek hátterében az van, hogy egyesek azt vetik mások szemére, hogy demagógok, vagy nem demokratikusak. A tény az, hogy a bankunió valószínűleg a legfontosabb vívmánya az Európai Uniónak az utóbbi években, főleg a demagóg romboló szándékkal szemben, és a polgárok védelmének egyik legfontosabb eszköze, jövő generációk megvédésének pillére. Bonyolult technikai kérdésről van szó, de hát ez a dolgunk, hogy ilyenekről tárgyaljunk. Fontos, hogy a lakosság is értesüljön arról, hogy mi több biztonságot takarunk az adófizetőknek, a demokráciának, és ennek ez egy szükséges eszköze és a végrehajtója pedig a bizottság, a bizottság maradjon eltökélt, és ne ö, hátrálja meg a renalizációs törekvések előtt. Csetta. Szanyi úr, kíván kérdést feltenni, elfogadja? Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, jómagam is egyetértek azzal hogy ez egy nagyon fontos vvmány a bankunió bár mint hallottuk azért ez még nem teljes viszont azért kérdezném öntől hogy ön tényleg egy ekkora vvmánynak tartja e azt amiben hiányzik néhány pillér mondjuk a harmadik pillér a közös betétbiztostási rendszer illetve általában is egy közös védőháló. ön mennyire látja ezeket még szükségesnek? köszönöm szépen! Eh, eh, señor presidente pienso que es un éxito en construcción pero sin duda un éxito. köszönöm szépen úgy gondolom hogy ez egy sikertörténet amelyen még dolgozunk de szerintem már az is sikernek tekinthető hogy elkezdtük ezt a munkát. Eh, Urban Crespo úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! 8 évvel a válság kitörése után a bankok 7 milliárd eurónyi közpénzt kaptak mentőövként. mégis az európai bankok, főként az északi tagállamokban továbbra is komoly kitettséggel bírnak, a német GDP akár 20%-át is kitézi ez. Jól mutatja ez, hogy az aránytalanul nagy bankok aránytalanul nagy kockázatát nem sikerül kiküszöbölni. Nagy bankok válnak fizetés amely Európa egészét, a gazdaságot, a társadalmat ok nélküli veszélynek teszi ki. Tényleg siker volt a bankunió első stádiuma? Tényleg sikerült a szerkezetváltás a déli tagállamokban? Miközben igazából nagy változás nem történt, csak az embereket taszítottuk szegénységbe. A, fe, a felügyeleti szervek gyakorlatilag végignézték az elmúlt években a görög, Görögország elleni pucsot, Görögország szuverenitását kellett, hogy feladja gyakorlatilag. És mi elegánsan túlépünk ezen a botrányos eh, fejleményeken. Egész egyszerűen tudnunk kell változtatni a helyzeten. Köszönjük. Wolf úr kettő percre kapszott parancsoljon. Köszönöm, alelnök úr réges-rég, mielőtt az internet előtt, a mobiltelefonok előtt, a holdra szállás előtt, az Eurovíziós dalfesztivál előtt egy új birodalom, az Egyesült Európai Államok mikor kezdett megszületni. Egy új bankra, egy új központi, egy új európai fizetőeszközre volt szükség. Egy olyan bankra egyébként, amely az európai polgárok esélyeit, a munkahelyteremtés javítja. Hát tekerjük előre egy kicsit az órát. 11% a munkanélküliség, a fiatalok munkanélküliség egyes országban 30% fölött van, a GDP csökkent, a munkahelyek száma csökkent, de a világ megváltozott, csak Európa nem változott, a múltban ragadt. Ön is Hill biztos úr egy tehetséges e, e, tudós ember, aki egy, a, a, a múltat próbálja átmenteni a jövőbe. Gondoljanak az eurózónán kívüli országokra, ahol jól mennek a dolgok, ahol bölcsebben gondolkoznak, mint Európa. Köszönjük, Wolf úr! Egy kékkártyás kérdést kapott. Höckmark úrtól elfogadja a kérdését? Parancsoljon Höckmark úr. Köszönöm szépen. A Hastings-i csata idejére szeretné visszarepülni időben? Ne felejtse, hogy ott voltak a vikingek is sem. Önt hallgatva minden probléma forrása Brüsszel. De ha az Egyesült Királyságra tekintünk és a pénzügyi ágazat problémáira, nem Blair és Brown okozta a problémát a Brüsszel helyett? Nem lenne jó ötlet, hogyha a bankok az egész európai piacra kiterjednek, eh, ne, ezeknek az európai bankoknak nem kellene állandóan a, a szabályok dzsungelén átregnie magát, hanem e-, egyen szabályokat kellene betartaniuk. Ön szerint a szabályok dzsungele, vagy az egységes piac egységes szabályai a jobbak? Köszönjük, Wolfor parancsoljon öné a válaszadásjogat. Hökmark úrtól mindig jó kérdést kapni, és erre szívesen válaszolok. Dzsungelről beszélt, eh, törvény dzsungele. Nos, én úgy látom, hogy a jogszabályok versenye, ami nincs meg az Európában, ott, ott elég rosszul áll a, a, a gazdaság színája. Nálunk azonban rugalmasabb versenyképesek, versenyképesebb szabályok mellett magas a termelékenység, magas a GDP növekedés, és sokkal jobban állunk, mint az Európai Unió. Azt a kérdést kell feltenniük maguknak, hogy ha egységes szabályok vannak Európában, akkor ezek miért teszik tönkre Európát, miközben a versenyképes szabályok pedig a növekedést segítik. Köszönjük, Rebega képviselő. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, a bankunióval igazából a legnagyobb probléma az, hogy a szuverenitást kell egy központi szervnek átadni. Mindannyian láttuk, hogy mit jelent az, hogyha nem tudja meghozni egy ország a, a szükséges döntést, hanem Brüsszelre kell várnia. Azt hiszem, hogy ennek a jelentésnek mindenképpen kellene utalni arra, hogy milyen eszközök maradtak még a tagállamok kezében arra az esetre, hogyha egy válsághelyzettel kell szembenézniük. A tagállamok között óriások a különbségek, a bankunión belül addig nem lesz igazi bankunió, amíg az életszínvonal tekintetében nem sikerül közelíteni egymáshoz a tagállamokat. A nemzeti jegybankoknak kell tudniuk valamit kezdeni ezzel, hiszen a belső problémákra belső megoldást kell kínálni. Köszönjük, Balcó egy percben. Elnök úr, köszönöm a szót a bankunió egy integrációs folyamatnak az eszköze amelyik a gazdaság és bankválságot akarja felhasználni arra hogy indokolja az egyre szorosabb unió létrehozását. a 2015 júniusában közreadott öt elnök jelentésében vázolták föl a valódi szoros méltányos gazdasági és monetáris unió jellemzőit. a monetáris unió nem lehet működőképes mert nem lehet ennyire különböző országokra azonos monetáris politikát kialaktani. a centrumországok kereskedelmi többlete hatalmas egyensúlytalanságokat idézett elő és gy az unió szétesett hitelező és adós országok csoportjára és ebben a kérdésben semmi megoldást nem próbálnak találni a kitűzött egységes európa nem valóstható meg mert nincs egységes európai nép amelyik egy demokratikus európai kormányt fölhatalmazhatna az ügyei intézésére. köszönöm szépen! langen úr másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr! A előttünk fekvő jelentés komoly munkát takar, pozitív javaslatokkal is, de sok megválaszolatlan kérdéssel. Nem elég kritikus szerintem. Például a pénzügyi és a felügyeleti tevékenység külön választására nincsenek garanciák, ehhez szerződéses módosítások kellenének, pedig a hitelezés Európában, különösen Dél-Európában továbbra is csökken. A nagy és kis bankok egyelőre még mindig ugyanolyan feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. E, sajnos erre senki nem tett kísérletet, hogy ezt megszüntesse. Mineked a sok bürokratikus igyekezet, hogyha ezt megtartjuk, 25 ezer euró fölött minden hitelezést a központi banknak jelenteni kell, de ez még e, ugyanakkor az állami kötvényekre nincsen semmiféle garancia rendszer, banki oldalú garancia rendszer. Gigold úr a szolgáltatóknak, a különböző szolgáltatóknak hasonló körülményeket elfogadna. Én azt mondom, hogy ez így nem jó. Vegyük észre, hogy hogyan jött létre ez az egész történet. A bankunió azért jött létre, mert Spanyolország nem akarta igénybe venni a, a megmentési alapokat, és Franciaország, Belgium és Luxemburg voltak kénytelenek a Dexiát megmenteni, és Almunia biztos 24 óra alatt a Dexia számára 24 milliárdos megmentési pénzt engedélyezett, és ezt mind, mind a betét garancia alapból vonta el. Ez szerintem óriási tévedés. Öntől egy kékkártyás kérdést akarnak megkérdezni. Szívesen válaszol erre? de, de attól tartok, hogy nem fogadhatom be most ezt a kikártyás kérdést, amit elkezdett mondani. Beres asszony, köszönöm szépen. Szeretném támogatásomról biztosítani Bálc urat és érvelését. Ő azt fejtette ki, hogy ezt a munkát folytatni kell, úgy, ahogy elkezdtük. Ezzel egyetértek. És ha ezt a munkát most abba hagyjuk, akkor csak további adósságokat fogunk felhalmozni, erre lehetőséget adni. Nem szabad félbe hagyni a munkát, mert akkor tényleg nem tettünk semmit. Sőt, én úgy érzem, hogy nem fél úton járunk még, hanem még csak az út első harmadában még ennél sokkal többet kell tenni, például ugye a betét garancia rendszert létre kell hozni, és ha ez nem jön létre, akkor a már elért eredmények is visszaüthetnek és hatékonytalanok maradnak. Tehát csak így tovább. Néha felvetődik, hogy a kockázatokat jobban szét kéne teríteni de ezen jónak tűnő kezdeményezés mögött egy elvi hozzáállás búvik meg, az ugyanis, hogy a nemzeti államadóságokat hogyan értelmezzük. Akik ezt elutasítják, mert azt, hogy nemzetközi felügyelet érvényesüljön, azok ennek az ellentétét is egyszerre akarják, hiszen a nemzeti államok eladósodása ellentétes folyamat azzal, amit ők maguk akarnak. Pont arról lenne szó, hogy az állami költségvetéseket a spekuláció hatása alól kivonjuk. Ezt a dilemmát el kéne valakinek valamikor dönteni. Prego, minuto per lei. Kiitos, arvoisa puhemies. Köszönöm, elnök úr. Újra itt tartunk, Dél-Európa helyet kell fizetnünk, állnunk a számlát. Hogyha egy közös betétgarancia alap, vagy betét biztosítás bevezetünk, akkor tudjuk, hogy mi lesz. A Galtieri jelentést én is elfogadtam, de hát minden banki tevékenység alapja a bizalom. Egy eurócentet sem fognak betenni az emberek a bankba, hogyha nem tudják biztosan, hogy holnap is meg lesz még az a pénz. Délen és éjszakon nagyon eltér a, a helyzet, más a kockázat is, más az egész pénz kultúra. Úgy érzem, hogy egyként kezelni az éjszakot és a délt e tekintetben ez nem bős dolog, ezért ellenzem a Galtieri jelentést. Matthias úr, egy percben. Matthias asszony, bocsánat. Köszönöm szépen elnök úr. Kedves kollégák! Amikor arról beszélnek, hogy a dél helyett állni kell a számlát, a német kereskedelmi bankok megmentéséről valahogy elfeledkeznek. 700 mi, milliárd eh, eurát eurót fordítottak erre, még ez egyszerűen semmivel sem indokolható. A legfontosabb ebből a bankunióból a betétgarancia vagy betétbiztosítás lesz, de hát még sehol sem tartunk. Az egységes bankszanálási mechanizmus egész egyszerűen eh, nem más, mint egy, mint egy, egy, egy látomás, de nem működik, ez kevés, és, és eh, önmagában, egy jelenlegi formájában semmire se jó. Amire szükség volt, az eddig sem működött. látjuk, hogy amikor fizetésképtelenné válik egy bank, akkor egész egyszerűen nem működnek a megfelelő mechanizmusok. Éppen ezért hazugságokkal folytatjuk át a munkat. Köszönjük, Delange asszony egy perc. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégák azt mondják, hogy folytatnunk kell a megkezdett munkát, és hogy a bankunió lett volna a legutóbbi ciklós egyik legnagyobb vívmánya, hiszen ezáltal most már nem lehet a polgárokat a bankok kockázataiért, a bankok által vállalt kockázatokért eh, felelősségre vonni. Úgy gondolom, hogy a bizalom, a tagállamok bizalmát kell helyreállítani, illetve a bizalmat a tagállamokban, hiszen ez nagyon súlyosan sérült a válság során. A nemzeti betétgarancia rendszerek önmagukban nem lesznek elegendőek, mielőbb neki kell látni a harmadik pillérrel kapcsolatos munkának, de ehhez először is a tagállamok egymás iránti bizalmát helyre kell állítani, mert az első két pillér még nem elegendő. Ezért nem szabad elkapkodni a harmadik pillérrel kapcsolatos munkát, noha annak mindenképpen neki is kellene látni. Nagyon fontos mindeközben, hogy az egyes tagállamokat egyenlően kezeljük, senkit ne hozzunk hátrányos helyzetbe. Mindenképpen végre kell, létre kell hozni a harmadik pillért is, de, de szilárd alapokra kell azt helyezni. Monó képviselő kíván kérdést feltenni. Tessék. Igen, értem az ön érveit, mégis az a kérdés, amit szeretnék önnek feltenni, újra és újra azt a, azt az érvet ismétlik, hogy el kell kerülni, hogy az adófizeték állják, a, mert megint a cehet. De hát decemberben, 2015. decemberében láthattuk, hogy mi történt a bankokkal. Igen, hát az adófizetők is banki ügyfelek. Most akkor ez a kettő hogy ezt tehető össze? Igen, pontosan hangzik a válasz, de hát ezért kell ránézni, csak megtekinteni a, a, a szabályokat. 100 ezer euróig garantáltak a betétek, hogyha felelőtlenek a bankok és olyan termékeket nyújtanak, amelyek nagyon kockázatosok, és nem tájékoztat bántják a, az ügyfeleket, akkor ez fogyasztóvédelmi kérdés, de nem betét eh, garancia kérdés. Egyes államok, anélkül néven neveznék egyet is, megpróbálják a bail-in elvet kijátszani, amelynek pontosan az a eh, az az elképzelése, hogy a kockázatot csökkentsük, a moral hazardet csökkentsük, eh, hogy ne az adófizetőre és az államra hártsuk mindig a a, a kockázatot, vannak akik egy másik tagállamba akarják küldeni a számlát, nem akarják maguk rendezni ezt. Pont ez a baj. Köszönjük. Fernández úr, másfél percben parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjak köszönetet az előadónak a kiváló jelentésért. Gatyéri úr valóban nagyon jól összefoglalja mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket a bankunió megteremtéséért tettünk. Ez alapvetően az eurózóna stabilitását célzó európai kezdeményezés, a gazdaság helyreállításához egész egyszerűen egy határozottabb fiskális politikára van szükség, folytatni kell, megkezdett úton tovább kell menni, ahogy ezt a kollégák is mondták, üdvözlöm azt a tényt, hogy úgy tűnik, hogy a ház többsége támogatja a bankunió harmadik pillérének képítését, ami nem más, mint a betétek garantálása, a jelenlegi tempónál ráadásul gyorsabban kellene ezt mindenképpen végre hajtani. Ezen kívül az adósság jogi státuszát is újra végre vég, újra kell gondolni, csökkenteni kell a kockázatokat, nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, ugyanakkor az álomadóság definícióját is újra kell még egyszer gondolni, illetve hogy az álomadóságot hogyan lehet kezelni. Pontosan ezt próbáljuk meg a bankunióval. Ezen dolgozunk, ugyanis hogyha erre nem kerül sor, akkor sehova sem jutunk. Hiába mondjuk azt, hogy igen, szükség van bankunióra, hogyha megfelelő intézkedések ehhez nem társulnak. C'è una domanda per te, per lei da parte dell'onorevole... kérdést szeretne önhöz intézni de Úr. Kedves kolléga, ön azt mondta, hogy a bankunió hatalmas siker. De hát gond van, a pénzpolitika és a bankfelügyelet nem válik külön és a központi bank az, aki megállapítja, hogy mekkora kockázat, ezért korlátozni kívánja a forgalomban lévő pénzt, másrésztről pedig az 500 eurós bankokat ki kívánja vonni. Ön ezt tényleg sikernek tartja ezt a projektet? Vagy azért látja ennek a rossz oldalait is? Az LKB most negatív kamatokat akar bevezetni, például Dél-Európában, mert nem indul be a gazdaság. Válasz. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a bankunió azért jó irányt szabott összességében. A pénzpolitika és a felügyelet kapcsán felmerülő problémák már egyébként is léteztek sok tagállamban. Az autonóm, független felügyelet olyasmi, amire szükség van, és persze azon is munkálkodunk, hogy a növekedést újra beindítsuk. Úgy gondolom azonban, hogy a nehézségek nem a pénzpolitikából adódnak, hanem abból, hogy nincs bankuniós pillér, és vannak olyan országok, amelyek továbbra is nagyon nagy töbletet termelnek, ami nagyon súly, még tovább súlyosbítja a problémákat délen. Ozsog képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nincs sok időm, ezért csak néhány pontra térnék ki. A betétbiztosítási rendszer, az erre vonatkozó kezdeményezés az euróvezet szempontjából egy logikus lépés. Arról van szó, hogy a bankunió tovább képítsük, de vannak aggályok is ezzel kapcsolatosan, főként ami a befejezetendő hozzájárulásokat illeti a közös betétbiztosítási rendszerhez kapcsolódó alapba való befizetésekre vonatkozólag, ugyanis félő, hogy a hitelintézetek ügyfelei fogják a költségeket viselni végeredményben. Lengyelországban nagyon sok külföldi szereplő aktív a piacon, és ezért azt hiszem, ez a fajta kezdeményezés Lengyelországban nem fog működni, mert a banki ügyfelek lesznek azok, akik megfizetik az új rendszer költségeit, részben azért is, mert Lengyelország nem tagja a bankuniónak, és semmiféle garanciát nem kapunk arra, hogy a kockázatokat alacsonyan tartják a hitelintézetek arra az esetre, hogy más tagállamok bankjai esetleg becsődölnének. Demázi képviselő. Köszönöm szépen. Új pénzügyi válság fenyeget. A kaszinó gyorsabban növekszik, mint a reálgazdaság, és a szupergazdagok nem tudják már hova tegyék a pénzüket. Olaszország Ban, a bankok nagyon kockázatos hiteleket bocsátottak ki, és sokan elvesztették megélhetésüket. A kis takarékosokat kéne legjobban megvédeni, de nem szabad új fekete lyukakat teremteni. A részvényesek fellépése csak akkor hiteles, hogyha néha a bankokat is sikerül elszámoltatni, a beruházási és a kis hitelesi tevékenységet külön kell választani, hogy ne lehessen az egyiket a másikkal szemben kijátszani, és a kaszinó bankokat fel kell számolni, illetve nem szabad őket hagyni, hogy kisbetétesek náluk tartassák a pénzüket. Hökmárk úrnak adok egy percben szót. Tisztelt elnök asszony, elnök úr, szeretjük a bürokráciát, szeretjük a kampányokat, minél több a bürokrácia, annál jobb, mondják itt sokan. Ha most ezt a bankokról szóló vitát figyelem, az előadónak köszönhetően, az hogy a fő probléma nem a szabályozás, vagy a szabályozás hiánya, hanem az, hogy a bankok nem alkalmazkodtak az új korhoz, illetve lemaradtak a szabályozások is a kortól. Hiányzanak a beruházások, az elképzelések. Ilyen körülmények között a bankokra újabb terheket róni, minden tevékenységüket szorosan beszabályozni, ez még több gondot fog okozni, mert nincs olyan szabályozás, amely a növekedés elmaradásával szemben kompenzál. Tehát nehogy az történjen, hogy a bankok elizolálásával újabb problémákat teremtünk. Hökmark úr, Ferreri asszony szeretne öntől kérdezni. Elfogadja a kékkártyás kérdést? Igen. Hökmark úr, köszönöm az eddig végzett munkáját az ALDE frakcióban. De kérdésem ezzel kapcsolatos. Ugye a, az adósság leírást eddig mindig a bankok betétesei szenvedték meg. Az európai ö, bankrendszer, és itt még a németről is beszélhetünk, a német bankrendszerről, is olyan, hogy elrejti a, az úgynevezett magánfinanszírozási ügyeket az adósság leírási ö, rendszer elől, nincs átláthatóság, nincsen állam által támogatott transzparencia, és ezért ö, úgy azt tudják, azt teszhetik, amit akarnak. Ön ennek tudatában van, és ezzel egyetért? Köszönöm a kérdést, Ferére asszony. Először is az adósságleírás ötlete ugye az abban áll, hogy ne az adófizetők ne kelljen kifizetni a veszteségeket. És az utóbbi jogalkotási időszakban, ahol önnel együtt másokkal is közösen ezeken a kérdéseken gondolkodtunk, sok fontos lépést tettünk, hogy a kapitalizmus ne legyen korlátozatlan. De Németországban, Svédországban, akár Portugáliában is ez azt is jelentse, hogy a bankok ne kapjanak adófizetői pénzt, amíg egy bizonyos százalékot el nem értek. És hogy ezt hogyan tesszük meg, ennek nagyon sok módszer lehet. Erről vitatkozunk most. Egyes tagállamok ezt jobban foglalják. Talán Portugáliában, Olaszországban, Németországban, Svédországban erre szükség is van. Nem több ideje Hökmark úr, félbeszakítja az elnök. Mária úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egységes felügyeleti mechanizmus a bankunió belül állítólag a stabilitást szolgálja. De szerintünk ez nem jó megoldás. Három milliárd közpénzt költenek erre, amit a tagállamoknak kell állnia, és végső soron az adófizetőknek. Már három szor történt feltőkesítés állami pénzekből a válság óta több helyütt, és adófizetők pénzéből privatizáltak bankokat. Tehát más utakon ugyan, de továbbra is a kis polgárnak kellett megfizetni ezt az e, megmentést. És a karvajok, karvajtőke uralkodott el. Görögország ezt ellenzi. Marias úr, elfogad egy kékkártyás kérdést? Igen. Tisztelt Marias úr, az lenne a kérdésem, hogy ön azt gondolja-e, hogy egy egyre globalizálódó világban jobb a kevés nagy bank, mint a sok kis nemzeti bank? Vagy fordítva? Azt látjuk, hogy a regionális bankok sok kis bankot megesznek, egyre nagyobbá válnak ez a trend. Lát-e lehetőséget arra, hogy ennek korlátot szabjunk? Úgy látom, hogy a kis bankokat, főleg a lakossági bankokat valóban nem tudtuk eddig megmenteni vagy megmentettük őket szanálva és megszüntetve őket. Szerintem a regionális bankokat, főleg a közösségi bankokat támogatni kell, mert ők közvetlenül támogatják a reálgazdaságot. A görögországi feltőkésítés során láthattuk, hogy Nálunk továbbra is a kisbankok szenvedték meg ezt, 30 milliárdot fölöslegesen a... Tolajan úr parancsoljon, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm én is Galtieri úrnak ezt a kivára jelentést, és mindazoknak a munkáját, akik segítették Galtieri urat. Hill biztos úrnak és az Európai Bizottság egész csapatának, hogy végre van egy jogalkotási javaslat az asztalon, amely a bankunió harmadik pillérével foglalkozik. Nyilván a harmadik pillér a legkeményebb dió, az Európai Bank betétgarancia kérdése európai szinten megvalósítani, ezt nem egyszerű. Jelentős európai bankok elnökei tettek olyan bejelentést, miszerint a bankuniót nem kell erőltetni, épp elég baja van az Európai Uniónak, szétesőben van. Nos, el kellene beszélgetni ezekkel a bank elnökökkel, és rámutatni, hogy a bankunió igenis szükséges és elengedhetetlen lépés. Hangsúlyoznám, hogy az én hazámban a bankoknak elegük van abból, hogy a nem teljesítő kölcsönöket 10%-os, a nominális érték 10%-án kell eladniuk. Hölgyeim és uraim, eredetileg a bankuniót felügyeleti rendszerként terveztük meg, és úgy voltunk vele, hogy minél többen foglalkoznak a bankokkal, és minél többen felügyelik azokat, annál jobb. De a német nyugdíjasok és német megtakarítók szemszögéből most már világos, hogy a kockázatok közösségi vétételéről van szó. Az én tapasztalatom az életem során mindig ugyanaz volt, hölgyeim és uraim, hogy ha mindenki mindenért felel, akkor végeredményben senki sem érzi felelősnek majd magát. A bankunió ebben a formában teljesen vállalhatatlan. És egyébként úgy gondolom, hogy az euró Európában csak konfliktusokhoz vezet, éppen ezért az eurót meg kell szüntetni. Köszönjük szépen, Ferber képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Hogyha mérleget készítünk a bankunióval kapcsolatosan, akkor azért meg kell állapítanunk azt, hogy a bankszanálási irányelvet még nem hajtotta végre az összes tagállam. A betétgaranciákra vonatkozó irányelvet sem hajtotta végre az összes tagállam, ugyanakkor újabb és újabb javaslatokkal rukkolunk elő. Ezért azt kérném, hogy először is gondolkodjunk arról, gondoskodjunk arról, hogy a meglévő szabályokat az összes tagállamban alkalmazzák, végrehajtsák, mielőtt újabb javaslatokkal foglalkoznánk, mint például az EDIS javaslattal, amely szerintem teljesen elhibázott. A második dolog az arányosság elve. Nem minden európai Európában felbukkanó kisméretű problémát kell európai felügyelettel megoldani. Mondanám példaként a szanálási alappal kapcsolatos bizottsági javaslatot. Szerintem nem kell az összes szabályt a legkisebb bankokra is vonatkoztatni. Itt van például az Anakredit, az analitikus hiteladatbázis, amely szerintem több problémát okoz, mint amennyit megold. Köszönöm szépen. Hübner képviselő következik, egy perc parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankunió véleményem szerint a legfőbb európai projekt, amely a válság eredményeképpen létrejött. Egy bailout univerzumból, egy bail-in univerzumba léptünk át, ugyanakkor azonban a kockázatok áttevődtek, és volt ugyan némi idő, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz, de az új rendszer még nem állt fel teljes egészében. Mindenképpen jobb kommunikációra van szükség a befektetők és egyéb piaci szereplők irányába. Úgy gondolom, hogy Mindenképpen növelni kell az új bail-in rendszerrel kapcsolatos ismereteket. Úgy gondolom, hogy nem sikerült minden esetben teljes körűen végrehajtani az új szabályokat. Ez összefügg a hitelesség, a megjósolhatóság kérdésével. Úgy gondolom, hogy több harmonizációra van szükség ezen a területen. Köszönöm. Köszönjük szépen. A spontán hozzászólók következnek. Mavridis úr. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a rendkívül fontos szöveget. Szeretném azonban elmondani előjáróban azt, hogy a politikai karrierje, karrierem legelején úgy tudtam, hogy az Európai Unióban közösek a szabályok, mindenkire érvényesek ezek a szabályok, de most azt látom, hogy nem pártatlanul fogalmazódnak meg, nem részrehajlás nélkül fogalmazódnak meg ezek a közös szabályok. Miről is van itt szó? Amikor a bankunió alapjait lefektettük, biztos úr, akkor szó esett arról, hogy három pillére lesz szükség, a harmadik pillér a betétgarancia lenne Ön is elmondta meghallgatása során, mielőtt átvette volna a biztosi posztot, hogy a bankunió nem hajtható végre teljes körűen a harmadik pillér nélkül. Ugyanakkor nem egységesen kezeljük a különböző tagállamokban uralkodó helyzetet, ez a bankoknak is káros, minél tovább válunk, várunk a rendszer kiteljesítésével, annál rosszabb lesz a helyzet. Schwab képviselő, köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák, a bankunió valóban igen nagy próba elé állítja az Európai Uniót. Tlakozom ahhoz, amit a kollégák is elmondtak, úgy gondolom, hogy először is a valóságot kell megvizsgálnunk. Itt van az euróövezet, ezért az LKR beli kollégák megjegyzése, hogy az euróövezetből adódik a gond, távol áll a valóságtól, hiszen az euróvezet már itt van, létezik, ezzel kell kezdeni valamit. A bankunió célja, hogy a reálgazdaságot szolgáljuk vele, ezt erről sokszor megfeledkezünk, és valóban sok új szabály keletkezett, de nagyon örülök annak, hogy, biztos, hogy a biztos úr ismét arra irányította a figyelmet, hogy a bank, bankrendszert azért kívánjuk megerősíteni, hogy a reálgazdaságot szolgálja. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy ezt így meg is fogalmazta a jelentésében. Köszönjük. Köszönjük szépen. Piegas úr kap szót, parancsoljon egy percben. A bankunió semmilyen problémát nem old meg, ráadásul nem is hatékony a végrehajtási rendszere, és a szanállási alap pedig túl kicsi. Tehát még ha a részvényesek vállalnak is valami felelősséget, továbbra is a lakosságnál marad a finanszírozás terhe. A szanálási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az adófizetőkre jutó összeg sokkal kevesebb legyen, egy minimális összeg arány legyen. A bankunió feltétele az, hogy külön választják a tevékenységeket. Csak akkor működhet egy ilyen rendszer, hogyha az állam nem kaparinthatja meg a kezébe a bankok fölötti ellenőrzést, de a másik sem az állam fölött. Köszönöm szépen. Parancsoljon Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna én is Gatieri úrnak köszöntet mondani. Három rövid megjegyzésem lenne Hill biztos úrhoz. Először is a bankunió nagyon fontos a növekedés a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából ahol át kell alakítani eh, a projektet, ott hát alakítsuk át. Ahol változásokra van szükség, ott be kell ismerni, hogy változásunknak kell történni. De ezt semmiképpen sem pártpolitikai alapon kell, hogy eh, végezzük. Gyorsan kellett ezt az egészet eh, levezényelnünk, készen kell állnunk arra, hogy változtassunk a dolgokon, hogyha nem működnek. Végezetül biztos, asszon, biztos úr, általában a, a, a hitelkihelyezés körülményeiről van szó. Egész egyszerűen a bankok a kis és középvállalkozásoknak nem szívesen adnak kölcsönt. Hitelt nagyon fontosnak tartom, hogy az SSM új berendezkedésen működjön, a stressztesztek működjenek, de amellett alapvetően az a legfontosabb, hogy a hitel és kölcsön kihelyezés a reálgazdaságba elinduljon, különben nem lesz növekedés és munkahelyteremtés. Flanagan úr következik, parancsoljon. Thank you. Uh, this... Köszönöm szépen. Ma ezen a héten Írországban 500 millió eurónyi pénzt tettek tönkre Írországban a szanálás miatt, és az euró, mint valuta, akkor, amikor 2009-ben beindult, akkor ezt végig kellett volna gondolni. Tavaly két milliárd dobtunk ki az ablakon, aztán 3 milliárdot, aztán megint 2 milliárdot, összesen 6 milliárdot. 25 milliárd euróról van itt szó, a következőt szeretném tudni a tanács, mit fog tenni az Európai Bizottság, mit fog tenni az LKV, mit fog tenni, hogy az új szabályokat visszamenő hatállyal alkalmazzák, hogy az ír népet ettől az őrülettől megóvják több milliárd euróról van szó, ötötször próbálok meg, ö, választ kapni erre a kérdésre. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság esetleg ide figyelne, és abba hagyná a csevegést egymás között, és inkább te, te, tartsák tiszteletben a ö, polgárokat, és ne az interneten szörfőzzenek, és ne kávézzanak, miközben beszélünk. Na most visszatérek a kérdésemre. Mit fognak tenni annak érdekében, hogy visszamenőleges hatállyal tudjanak segíteni Írországnak, lehet, hogy az önök gazdaságában ez a több milliárd euró nem sok pénz, de a mi kis gazdaságunkban ez egy nagyon súlyos összeg. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen. Akkor ezzel megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a vitát mely sok, meglehetősen sok kérdés felvetett, némelyik ezeknek a bankunióval kapcsolatos. Azt hiszem érdemes emlékeztetni magunkat arra, ahogy Weizsäcker, von Weizsäcker úr is tette, hogy lehet a poharat félig tele, meg félig üres pohárnak nézni. Fontos emlékezni arra is, hogy mennyire, milyen hosszú utat tettünk meg, míg ideig jutottunk, és a stresszteszt folyamatát vizsgálva, meg azt, hogy bankrendszerünk erősebb lett, ellenállóbb, jobban tőkésített, mint a munka megkezdése előtt. Azért ez fontos. A konkrét kérdést illetően, a bizalmat illetően, amely lényegi eleme annak, hogy miképp tudunk hogy tudjuk elvégezni a bankunióval kapcsolatos munkánkat, előre gondolkozva, és ez határozza meg az EDIS javaslat és a kapcsolódó kockázatcsökkentési kommunikációs munkánkat, hiszen a bizalmat erősítve az, egyenleg, az egyen lett mind a két oldalán erősíteni kell. Fontos, hogy erősítsük a már most létező jogszabályokat is, és a már tett vállalásokat tartsuk is be. És ahogy mondottam, van előrelépés az átül, jogszabály átültetésében, az ECOFIN-ban. Ezt megvitatjuk minden alkalommal, amikor összeül a tanács, és a tagállamok közel állnak a teljesítéshez. Ami az úgynevezett államadósági kitettséget illeti, amely Galtieri úr említett a hozzászólásában, egyetértek azzal a prudens megközelítéssel, amelyet jelentése tartalmaz, e kitettségek kezelésében koordinált erőközítésre van szükség magas szinten. Erről tárgyal a pénzügyi Gazdaság és Pénzügyi Bizottság és a Bázeli Bizottság is, és bármely ennek a vita folyamatnak az eredményéről folyamatosan tájékoztatjuk önöket. A backstop kérdése is felmerült, a tagállamok megállapodtak egy olyan módszertanban, amely alapján ez működhet, és amely a 2024-re a megfelelő backstop rendszerét felállítja. Erről is szól egyébként a csökkentési intézkedésekről szóló kommunikénk a bizottság részéről. Ami pedig azért árnyékbank kiműveleteket vagy bankolást illeti, több kérdést kaptam erről is. Először is az állampapír, vagy értékpapír finanszírozási szabályozás megszületett, ez ide sorolható a MIFID szabályozás is, amely hatása van erre az árnyék banki műveletekre, és a pénzügypiaci alapok témája is felmerül, a tanács napirendjére került. Itt az előrelépés nagy lehetőségeit látom, és a kialakuló bármely kockázat korai riasztására vonatkozó és jó kilátásaink vannak. Egy visszatérő téma, amely minden frakció részéről elhangzott, az arányosság fontosságára hívta fel a figyelmet. Ez áll a homlokterében annak a gondolkodásnak, amely bizonyítékok alapján az elfogadott jogszabályok hatásait vizsgálja. Nem a jogszabályok struktúráját vizsgáljuk ezzel, mondjuk például a banki unió rendszerét, hanem a kihatásokat, ahogy Hézül mondotta, hogy vagy minden jól működik-e, vagy a jogszabály a lehető leghatékonyabban fejti -e ki hatását, bátorítva a beruházásokat, az, frissítve, ösztönözve az üzleti életet és a tőkét folyását a, a vállalatokba irányítva, a gazdasági növekedés érdekében. Az arányosság ezt, ezen betületét a, a bizonyítékok alapján és a CRR review alapján értékeljük. Fontos ez, hogy a mikro és makro prudenciális követelmények egyensúlyát megteremtsük. Ez irányítja az én gondolkozásomat is a területem. Köszönöm tehát Galtieri úrnak és az árnyék előadóknak ezt a jelentést, meg a beletett munkát. Köszönöm a mai vitát is és várom a további jelentéseket, és remélem képesek leszünk bemutatni azt, az, azt a haladást, amelyet önök is kérnek tőlünk, és hogy képesek vagyunk leszünk fenntartani a lendületét a banki rendszer erősítésének. Szépen biztos úrnak a záró gondolatait a bankunióval kapcsolatban, és most eh, Galtieri úrnak adom meg a szót a eh, záró beszédének a megtartásához. Tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Izgalmas volt ez a vita, és nagyon sok érdekes dolgot érintett. Azt hiszem nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mi a jelentés fő jelenvonása, mi a célja. Ez pedig nem más, mint az, hogy részleteiben és egyértelműen elemezze a bankunió első esztendejét, megnézzük, hogy mi működött az ellenőrzés terén, mi az, ami nem működött, mit kell megváltoztatni. Nagyon sok konkrét javaslat született, ahogyan Sven Gigold is emlékeztetett erre, és azt hiszem, hogy jó lenne, hogy ha konkrét választ kapnánk a bizottság részéről az ECON kérdéseire. Természetesen nagyon sok vita folyik a tagállamokban, gondolok itt az MDL küszöbre, gondolok itt a KKV kérdésére. Ezek talán kevésbé izgalmasak a plenáris szempontjából, gondolok itt szintén a bail-in, bail-outra, a bankok szétválasztására, és így tovább. Ezekről a kérdésekről azonban mind beszélnünk kell, és hogyha erről beszélünk, akkor ne ideológiára, hanem tényekre kell alapoznunk a beszédünket. Ne felejtsük el, hogy a jelentésben szerepel az, hogy a szabályokat tiszteletben kell tartani, ugyanakkor az is szerepel benne, hogy a szabályok lehetőséget nyújtanak különböző intézkedésekre, rugalmasságra, illetve a pénzügyi stabilitás előre mozdítására. Figyelembe véve, hogy mi történik eh, Németországban, egy olyan intézmény épül ki, amely figyelmeztetheti Berlint, és bizonyos esetekben segítséget nyújthat. Azt hiszem, hogy intelligensen használjuk a szabályokat, a bankok stabilitása mindenképpen rendkívül fontos. Nagyon fontos az is, hogy ebbe nem vonjuk be az adófizetők pénzét, illetve Értékelem azt is, hogy a bizottság elmondta, hogy a bázeli kereteket kell használni. társaim ezzel a vitát lezárom tájékoztatom önöket hogy szavazásra